számára nagy mértékben befogja, befolyásolni fogja. Ha négy tagállam van, az, és egy hangon szólunk fel, szerintem az jobb, mint hogyha nagyon szétfelé mennének a vélemények. Ez így van, pontosan azt húzza alá, hogyha fontos szerepet kívánunk játszani ebben a globalizált világban, akkor tényleg egy hangon kell felszólalnunk, ez teljesen egyértelmű. Még egy kérdés, mert kevés az időnk, egy percünk van. Goe részéről Demázi úr. Köszönöm szépen, szocialistaként is szólíthat, ha úgy gondolja, de ahogy tetszik. Németül fogok beszélni, angolul is mehetne, de osztrákul nem tudok. Két kérdésem lenne. Először is az IFRS 27-esre vonatkozóan. Ezek korábban is fölmerültek már ezek a kérdések igazából, főleg a válság során, hogy hogy lehet például a cél alapú célhoz kötött társaságoknál az elszámolást intézni. És nem tudom, hogy ön hogyan gondolkodik erről, főleg az EFRAG csúcsán, ön hogy, hogyan tervezi ennek a kérdéskörnek a kezelését, és ebben az összefüggésben az is érdekelne, hogy a számviteli szabályoknál önök és ön hogyan kíván majd eljárni, hiszen a piaci értékekhez és prociklikusságot is szem előtt tartó eszközökre tekintettel tudjuk, hogy ezeket sokszor fedezetként is be, alkalmazzák, de sok esetben ugye ez egyfajta hatalmas buborékot indít el, Úgyhogy nem tudom, hogy ilyen könyvelési, pszichológiát eh, szem tartva hogyan tudná ezekre a kérdésekre válaszolni. Aztán az EFRAG tagságát illetően, és a technikai szakértő csoportnak a munkáját illetően, ami leginkább ugye a számviteli eh, háttérrel rendelkező embereket jelenti, nem tudom, hogy egy olyan intézmény esetében, amely közjogi intézmény, mint a bizottság, ez, ez egész hogyan működne, mint kapcsolatrendszer, erre és a civil társadalmi résztvevők hogyan, hogyan kapcsolódhatnak be. Akkor az első kérdést. Hát ami a célhoz kötött társaságokat illeti, annak idején is nagy hibának tartottam azt, hogy őket, ezeket gyakorlatilag mérlegen kívül vezették. Ezzel ugyanis megsértették a, a szabályszerűségnek az elvét. Mert hogyha egy gazdasági társaságnak a valós képét kívánjuk ábrázolni, az összes érintett beruházóval, részvényessel és részszereplővel, akkor azt meg kell nevezni, hogy van egy ilyen gyakorlatilag célhoz kötött és nagy kockázatot magában rejlő társaságuk. Hát ez most éppen eltörlés alatt van, úgyhogy éppen ezért ezt nem látom a legnagyobb problémának a jövőre nézve, mindazonáltal egy nagy probléma. És nagyon sok országban, németországi tartományokban is egy létező jelenség volt ez, és itt nem csak a számviteli szabályok, hanem a felügyelet is kudarcot vallott mert a felügyeletnek is oda kellett volna erre figyelni, és nem mondhatta volna azt, hogy ja, hát itt van egy kis lábjegyzet, mely szerint Írországban van egy ilyen célhoz kötött társaság, amely hát elenyésző szerepet játszik, úgyhogy nem, nem kell rá odafigyelni. Na most, ami a Technical Expert Groupot illeti, már a neve is sugalja, hogy itt tényleg szakértők fognak helyet foglalni. Most anélkül, hogy ismerném őket részletesen, nem mentem találkoztam a tagjaival, de a priori nem tartom helytelennek, azt, hogy az auditorok vagy más gazdasági szakértők legyenek ennek a tagjai, hiszen itt tényleg szakmai tanácsadás lenne a célkütőzés. Amit ő most még itt a civil társadalomra vonatkozóan mondott, hát nekik inkább olyan számot, ö, szerepet tudok elképzelni, hogy definiáljuk a célt, mit akarunk elérni ezekkel a szabványokkal, hogy ők mondjuk segítsenek abban, hogy a European Public Good terminusát közösen határozzuk meg, mint fogalmat. Nem hinném, hogy az észszerű lenne, hogy most tíz vagy akárhány tagot, ahol ebben a technikai tanácsadó szakértői csoportban rengeteg civilt ültetnénk be, ha csak ők mondjuk éppen nem szakértők, Mondom, nem ismerem még a leendő tagokat, de ezt csak akkor tudom elképzelni, hogyha esetleg ők helyettesítenének szakértőnként valaki mást. Nincs már idő, nincs már idő. Azt mondta ön, hogy az IFRS 27-tel az, hogy ez már szinte nem is létező probléma. Mit gondolt, vagy hogy értette ezt? legjobb tudomásom szerint már nincs lehetőség arra, hogy ezeket a célhoz kötött társaságokat bíróságon, vagy mélegen kívül vezessék, tehát erre már nincs lehetőség. Sven Gigol következik most a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Na most először is kezdeném azzal, hogy nagyon örülök a jelölésednek, a jelölésének, azt gondolom, hogy ez a jelölés a saját közös sikerünknek is a szimbóluma, ennek jele. Hiszen ezt a témát újra és újra napirendre tűztük, egészen odáig, hogy az EFRAG egy költségvetésének egy részét tartalékba helyeztük, és az, hogy a bizottság is tulajdonképpen odáig jutott, hogy téged jelölt, ez ennek a közös munkának a gyümölcse, úgyhogy ez nagy örömmel tölt el. Ugye az externalitások fogalma már régóta létező fogalom a közgazdaságtanban, és pozitív és negatív externáliák mindenhol vannak, most viszont egy pozitív externália testesül meg a te személyedben, és ez nagyszerű. Na most ezen kívül azért azt is meg kell említeni, hogy központi kérdéseket is föl kell tenni a prociklikussággal kapcsolatban és a demokratikus felelősséggel kapcsolatban. Az EFRAG és az ISB két olyan példa arra, hogy a globalizált világban és a globalizált intézményekben mennyi maradt a demokráciából. Úgyhogy a kérdésem hozzád az lenne, hogy te hogyan kívánsz arra hatni, hogy az EFRAGON belül mi egy plurálisabb összetételű intézmény kapjunk, és én, én is úgy vélem, hogy egy szakértői csoportba, grémiumba mindenképpen szakértékű ilyenek, de nem kell mindenkinek abból az ágazatból érkeznie, mert a számviteli szabványok azok nem a társaságoknak, gazdasági társaságoknak a sajátjai, hanem a teljes társadalom és a teljes gazdasági társaságoké. Úgyhogy nem tudom, hogy az összes intézményt és résztvevőt vizsgálni fogod e vonatkozásban, hogyha az EFRAG-hoz mész. Méghozzá nemzetközi szemüvegen keresztül is, mert én azt értem, hogy Kína az ISB-n belül nem tudja demokratikusan meghatározni a saját, jelölni a saját és kijelölni a saját résztvevőjét, de mindenképpen szükség van a változásokra, több demokráciára, több pluralizmusra van szükség itt a grémiumon belül, és hát jó lenne, ha az EFRAG is emellett szállna síkra. Végezetül pedig kérdés az is, hogy a, az EFRAG a mandátumához ragaszkodni fog a jövőben, azaz, hogy más területekben nem avatkozik bele, és nem fog erősködni azért, hogy mások is átvegyék a szabványokat, hanem hogy például az adó öm, visszatérítéseknél az illetékesek szólalhassanak föl, és ne avatkozom be az EFRAG, hogyha nincsen jogosultsága. Köszönöm szépen, főleg itt az utolsó kérdést és megjegyzést is. Ugye az előbb már beszámoltam arról, hogy még egyetlen lapot sem dolgoztam az EFRAG-nál, úgyhogy amikor majd eljutok oda, bizonyára nagyon sok újdonsággal találkozom ott. Ami a technikai szakértői csoportnak az összetételét illeti nem ismerem, ezt nem tudom, pontosan meg kell néznem, és valószínűleg két dolgot fogok megállapítani, ha látom. Az egyik a kiválasztási folyamat, azaz, hogy hogyan kerülnek kiválasztásra a tagok, hogy ez transzparense, hiteles elfogadható-e, átlátható-e, és hogy az-e, ami egy európai ö, csoporttal szemben támasztott elvárásoknak megfelele. Második, az ISB-ben való képviselet. Nyilván minden ország, amelynek joga van, az igazgatóságba, Londonba a tagot delegálni, az jó hiszemben teszi ezt. Úgyhogy bizonyára egy pár évet várnom kell még, mielőtt a kínai köztársaság úgy választja ki a tagait, tagjait, mint ahogyan mi azt majd demokratikusnak fogjuk tudni megítélni. Ugye nem az Európai Uniót, mint Uniót delegáljuk az ISB-be, de hát ők saját maguk is választják ki. Ez a probléma. Elég abszurd. Hát igen, az, hogy ez demokratikusabban folyék le, hát ebben nagyon szívesen vizsgálódom. Ami pedig az EFRAG-nak a mandátumát illeti, hát előttem nem ismeretes, hogy a misszióján túlmutatóan devékenykedne az EFRAG, de hogyha a parlament és az EFRAG között nyílt vitát szeretnénk meg, kialakítani, megalapozni, akkor el tudom képzelni azt is, hogy esetleg ilyen peremvidékekre is oda merészkedik az EFRAG. De ez egy nyilatkozat kérdése, és én azt gondolom, hogy ha sok vélemény hangzik el, akkor ez gazdagítja a beszéd, beszélgetést, a tárgyalást. Anemansk képviselő következik utolsóként, akit nem hallunk sajnos mikrofon nélkül. Köszönöm szépen közgazdaságtamból doktorált, gratulálok, és parlamenti képviselés volt. Hát azt gondolom, hogy ön a megfelelő ember a megfelelő helyen. Igaz, hogy kizöldül a társadalom, de hát ön már elég idős. 73 éves, úgyhogy mégis úgy tűnik, hogy nem árt az, hogyha tényleg sokáig dolgoznak a munkavállalók. Elnézést kérek a tudatlanságomért, de van egy problémám azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán mennyire van szükség erre a testületre. Nem tudom, hogyan kéne az európai polgároknak megmagyaráznom, hogy szükségünk van az EFRAG-ra, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoportra. Ugye számos más kép testület van, pénzügyi testületek, amely pénzügyekkel foglalkozik, és ön szólt itt a különböző beszámolókról is, jelentésekről, amelyeket ezek a testületek megfogalmaznak. Azt is elmondta, hogy az EFRAG gyakorlatilag nagyon fontos megalapításokat tesz, követelményeket, és ezeket a többieknek be kell tartani. Sőt, az Európai Uniónak is. Úgyhogy mindjárt mondom is, hogy mi a kérdésem. Mi a kérdésem. Tehát hogyan magyarázom meg, hogy miért van szüksége erre a testületre. Itt van ugye a, a szakértői testület is. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a feladata az IASB-vel ebben a kontextusban. Esetleg össze tudja foglalni dióhéjban egyszerűen, hogy, hogy hogy miért van erre szükség, az amerikai orientált gondolkodást kell-e kompenzálnunk, olyan testületekkel, ahol sok az európai, mint tag, úgyhogy miért van szükség egy olyan testületre, amelyet a jövőben ön képviselne? Nos? Nos, ami engem illet, Nyilvánvaló, hogy ez elfrag nélkül nem tudjuk ellátni a feladatunkat, hiszen az azt jelenteni, hogy sokak szerint a diktátumot el kellene fogadnunk az ESB-től. Tehát amit ők kimondanak, hogyha normát határoznak meg, akkor minden megfontolás, illetve minden adaptáció nélkül az európai helyzetre gyakorlatilag kötelező lenne átvennünk, és kizárólagos függőségbe kerülnénk egy olyan hatóságtól, amelyet korábban sokat kritizáltak. Jelen pillanatban én nem látok egy EFRAG nélküli lehetséges forgatókönyvet. Az EFRAG az európai megközelítést testesíti meg annak érdekében, hogy közvetlenül befolyásoljuk a standardek alakulását. A londoni ESB előírásait. Hogyha nem lenne EFRAG, akkor mindenképpen el kellene fogadnunk a normát. Vagy el kéne vettünk, de az nem lenne egy működőképes helyzet. Igazuk van, korábban a legtöbb normát el is fogadtuk a londoni javaslatnak megfelelően az EFRAG-nál. Ugyanakkor azt látom, hogy egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy szükség esetén közvetlenebbül, nyíltabban kiálljunk az európai álláspont mellett. Tehát a jövőben úgy gondolom, hogy megjelennek majd különbségek az ISB javaslatai és a végül alkalmazott európai eh, standardek között és ez pont az EFRAG-nak lesz majd köszönhető. Tehát a jelen helyzetben én nem látom annak a lehetőségét, hogy az EFRAG-ot figyelmen kívül hagyjuk. A más tehát jelentés nem egyszerűen azt fogalmazza meg, hogy itt van nekünk ez az ISB, nincs szükségünk egyéb grémiumokra. Tehát ez nem a más, tehát konklúzió. Köszönöm szépen, Klinc úr, köszönjük a kollégáknak ezt a szép számú kérdést, köszönjük a válaszokat is, és mielőtt az árt ülésen rátérnénk, először is üdvözlöm a hátul bujkáló volt kollégánkat, Ole Schmidt, üdvözöljük tehát. Talán hallotta is. Nem hallotta? Ole, üdvözlünk. És akkor most pedig mindenkit megkérnék, aki nem jogosult arra, hogy a zárt ülésen részt vegyen, hogy hagyja el a termet. Tehát csak képviselők, a frakció különböző munkatársai, illetve a titkárság tagjai maradhatnak itt.